És mielőtt elkezdenénk az újabb napirendi pontot, hadd mondjam el azt, hogy az ECR frakciótól számos kérést kaptam arra, hogy hogyan változik meg a parlamenti szakbizottságok összetétele, tehát egy listát kaptam arról, hogy ki kit fog fölváltani majd. A jegyzőkönyvben megtalálhatják ezt. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsenek észrevételek, akkor ezeket elfogadottak tekintjük. A az, a jegyzőkönyv elfogadva